ügyrendi kérdések miatt. Először arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a mai napon ünnepeljük a Nemzetközi Családnapot. Ez egy olyan emléknap, amelyet 1993 óta ünneplünk az ENSZ keretein belül. Az a célja, hogy a szociális kérdések, gazdasági kérdések, demográfia problémáira felhívjuk a figyelmet a családi családhoz köthetően. Ez a mi társadalmunk alapköve, és az iskolával együtt az az alapvető funkciója, hogy a fiatalokat felnevelje, átadjuk nekik az értékrendszerünket, amelyen közös életünk, társadalmunk alapjai nyugszanak. Éppen ezért mi itt ebben a parlamentben mindig is támogattuk azt, hogy a családi élet és a munka közötti összeegyeztethetőséget tovább javítsuk, és ezt természetesen folytatjuk. Napiren, Lundgren úr kérte ügyvé, ügyrendi felszólalás mint a szót. Mr. President. Elnök úr, Tajani úr, szeretnék ügyrendi felszólalást tenni a 11-es cikkel kapcsolatban, amely egy április 27-i eseménye volt kapcsolatos. Magrita Üszkölt, svéd, svéd kollégánk egy palesztin terroristát támogatott. Egy olyan szeméről van szó, akit három terrorista támadás miatt is elítéltek, amelyek során öten meghaltak. Egy terrorszervezet tagja, gyilkos és különböző gyűlölet bűncselekményeket tervezett. Más ügyekben is bíróság elé állították, amelyekben azonban nem találtak elegendő bizonyítékot úgy gondoljuk, hogy önnek, Tajáni úrnak, mint az Európai Parlament él, elnökének felelőssége az, hogy ezt a kérdést kivizsgálja, hogy egy európai parlamenti képviselő egy ilyen személyt hogyan támogathat. Honorevole D'Amato. D'Amato képviselő. Köszönöm szépen. Önhöz és a kollégákhoz fordulok azért, mert el szeretném mondani azt, hogy hét Európai Uniós tagállam és az Európai Tanács a közép-olaszországi földrengés sújtotta területeknek nyújtott alapokat kívánja blokkolni. Hét hónap telt el a földrengés óta, és azóta is az emberek nagyon nehéz körülmények között élnek, meg kellene mutatni azt, hogy Európa képes változtatni és szolidaritást mutatni. Kérem, hogy azonnal lépjünk közbe. A jelentéstevő természetesen meg fogja védeni a parlament álláspontját a trilógus során, ezzel az ügyel kapcsolatban nagyon világosan foglalt állást az Európai Parlament, minden esetre az ő álláspontját, az önálláspontját el fogom mondani a jelentéstevőnknek, aki egyébként már minden bizonyal ismeri is azt. De a parlamentnek nagyon fontos előjoga az, hogy a saját maga által elmondottakhoz tartsa magát. Kárvel képviselő. Köszönöm szépen. Február 14-én itt Papadakis úr, egy görög parlamenti képviselő, Izrael terrorista államnak bélyegezte. Értem, hogy a büró ezzel kapcsolatban nem tett még semmit, de kérem, hogy ön lépjen fel az ilyen megnyilvánulásokkal szemben. Nagyon világosan szeretnék fogalmazni ezzel a témával kapcsolatban, és más hasonló kérdésekkel kapcsolatban is. Én semmiképpen nem akarom berekeszteni a politikai vitákat ebben a parlamentben, ebben a házban. Hogyha minden egyes témában, amelyben nem értünk egyet, szankciókat követelnek tőlünk, ha csak ezek nem olyan kijelentések, amelyek az Európai Uniós alapértékekkel mennek szembe, akkor sajnos a parlament egy cenzor szervezetté fog átváltozni. Én nem szeretném a vitát berekeszteni. Egyet érthetünk, vagy nem érthetünk egybe, egyet, de hogyha minden egyes vitában, amikor kritikákat fogalmazunk meg emberekkel vagy államokkal szemben, amikor csak politikai szinten történik meg ez a támadás, olyankor én nem gondolom azt, hogy szankciókat kellene alkalmazni, mert ez mind a két félre igaz, akármilyen témával kapcsolatban amikor olyan mondatok hangzottak el, amelyek mondjuk trágár mondatok, vagy sértőek valakivel szemben, vagy pedig az Európai Unió alapértékeit sértő megnyilvánulások hangzottak el, olyankor szankciókat szabtam ki, de egyébként nem fogom ezt megtenni, mert ez az én felelősségem, és ezzel egy, ezt így is, ez így is fog maradni. Krisztoforú képviselő. Köszönöm szépen Bírálni szeretném, hogy Görögország és Ciprus pillanatnyilag török fenyegetéssel néz szembe. Törökország megsérti a kizárólagos gazdasági jövezetünket és tengeri területeinket. Itt egy EU tagállamról van szó, sőt, az európai társaságokkal szemben is fenyegetéseket fogalmaztak meg ezen a területen. Ki kell, hogy jelentsem, ha mi nem lépünk fel, akkor az EU hitelessége kérdőjeleződik meg, a tagállamok szuverén jogait sértik itt, és ezzel az egész EU jogait. Így az Európai Parlamentnek és az EU-nak összességében tennie kell valamit. Azt gondolom, hogy elvárjuk ezt a többi tagállammal szembeni fenyegetés esetén is. Itt egy országról beszélünk, amely hivatalosan még mindig tagjelölt. Mogherini hogy még török követelésekkel is részletekben menően foglalkozott, például tegnap időközben ők viszont fenyegetik a tagállamokat. Ez veszélyes, mert a mediterrán térség keleti vidékén komoly fenyegetés jelentkezik. Tehát a tagállamok fenyegetésével szemben szolidaritást kell mutatnunk, és meg kell követelnünk, hogy méltányolják a jogainkat, hiszen világosan kell látni, hogy veszélybe került a térség stabilitása. Elvárjuk az EU fellépését. Köszönöm szépen! Az április 26-a és 27-e jegyzőkönyveket kiosztottuk, vannak-e megjegyzések? Nincsenek. Akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Ami pedig a frakciókat illeti szóró